liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Köszönöm eh, szépen, kedves kollégák, hogy megérkeztek. Üdvözlök mindenkit a mai ülésen. Én azt javasolnám, hogy kezdjük is el, ugyanis rengeteg napi rendi pontunk van ma reggel, és nem szeretnénk az egész éjszakát itt tölteni, úgyhogy akkor a rend elfogadásával fogom kezdeni. Elfogadják-e a napirendet a javaslat alapján? Oh! Van-e ellentmondás, ezzel szemben nincs, ez esetben a napi napirendet elfogadottnak tekintjük. Nézzük a második pontot, az elnök közleményei. Tolmácsolás, francia, német, olasz, spanyol, görög, portugál, magyar, román, lengyel nyelveken áll rendelkezésre, és ha weben követhetik az ülésünket. A koordinátorok január 22-i ülését, ülésén hozott határozatokat illetően Ezeket a döntéseket minden kult szakbizottsági tagnak kiküldtük már korábban, és hogyha január 26 ig nem ö, emelte kifogást ezek ellen, akkor ezeket szintén elfogadottnak tekintjük. Nagyon sok szavazásunk lesz ma, ezért mindenkit arra kérek, hogy koncentráltan, gyorsan haladjunk a szavazásokkal. A jelentéstevőket pedig arra kérem, hogy ne tegyenek nyilatkozatokat a szavazások előtt, után. A képviselők akik esetleg más kötelezettségeik miatt távol kell, hogy maradjanak, azok képviseltetve lesznek más személyek által, póttagok által. Most pedig nézzük meg a hármas napirendi pontot. A Kreatív Európa Program 2014-2020 létrehozása. Szavazás az intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról címmel. Itt az európai uh, ifjúsági zenekar finanszírozásáról is szó van többek között. Szilvia Costa volt a jelentéstevő, a triológus során remek munkát végzett. Szeretne hozzászólni? Kérem röviden, Szilvia. Szilvia Koszta. Nagyon röviden mindenkinek az együttműködését köszönöm. Szép munka volt ez. Jó a megállapodás, amely azt hiszem, hogy szakbizottságunk követelményeit teljes mértékben tiszteletben tartja. Köszönöm a kollégáknak elnök, köszönöm a remek munkát is. És akkor azonnal meg is kezdhetjük a szavazást. Egyetlen egy szavazás lesz itt mindössze az előzetes megállapodásról. Elektronikus formában fogjuk ezt megejteni. Megnyitom a szavazást, elnézést. Ich schließe die Abstimmung. Lezárom a szavazást. 24 igen, két nem szavazat mellett az ideiglenes megállapodás nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok, és ezzel mehetünk is majd a plenárisra akkor nézzük meg a nagyobb, hosszadalmasabb szavazásunkat a négyes napirendi pont alatt az Európai Szolidaritási Testület címmel Helga Trüppel volt a jelentéstevünk. Helga, szeretnél röviden szólni? Igen, tessék. Um, Jó reggelt kívánok, kedves kollégák, tényleg nagyon rövid leszek. Nagyon jó együttműködés zajlott ezzel a dossziéval kapcsolatban, ugyanis gyakorlatilag mindannyian meg vagyunk győződve arról, hogy jó elképzelés az a nagyobb szolidaritás, az önkéntességi lehetőségek bővítése a fiatalok számára. Nem arról van szó, hogy pusztán az elitet szeretnénk erősíteni, hanem tényleg közösségépítésre van szükség, egy nagyon szociális megközelítést szeretnénk erősíteni ezzel a programmal kapcsolatban. Ez olyan zászlós hajó program, mint például az Erasmus Plus, ez legalábbis a szándékunk nekünk is, a bizottságnak is, és azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha megváltoztatnánk a nevét, ugyanis a Corps, tehát a testület talán egyes nyelveken nem hangzik annyira jól, ezért szeretnénk, hogyha önkéntesség szót is bevennénk a nevébe, és természetesen nem akarunk az Erasmus Plus-tól elvonni forrásokat, de azt gondolom, hogyha szeretnénk ezt a programot erősíteni, akkor az MFF-ben nagyobb támogatást kell biztosítani számára, és talán még egy utolsó mondat, ugyanis tudják, hogy az Empelnek a hatásköreivel kapcsolatban. A jelentéstevő véleményem szerint azt az álláspontot követi, amely szerint azt mondják, hogy ezzel nem tudjuk visszavetni a fiatalok körében a munkanélküliséget. Egyértelmű különbséget kell tennünk tehát az önkéntes és szolidáris szolgálatok, illetve a munkahelyteremtés és növekedés között. A kollégák az érdekelt felek, akikkel tárgyaltunk, mindannyian nagyon világosan fogalmaztak ezzel kapcsolatban, és a bizottság javaslata az volt, hogy egyértelműen, illetve a bizottság álláspontjával kapcsolatban nagyon egyértelműen megfogalmaztuk azt, hogy az önkéntességre és a szolidaritásra szeretnénk összpontosítani. Nagyon kemény lesz a plenárison ez, ugyanis egyes kollégáink meg akarják eh, kérdőjelezni az ezzel kapcsolatos mandátumot. Minden esetre azt gondolom, hogy eh, meg tudjuk védeni az álláspontunkat. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Helga. Rengeteg módosítót kellett kezelned, hogy ezekből egy csomó kompromisszumost kovácsolj. Köszönöm az elnyék jelentéstevőknek is, és még egyszer emlékeztetnék arra, hogy az 54-es cikk értelmében az M plusz szakbizottság által benyújtott módosítók kizárólagosan az M hatáskörébe tartoznak, a szavazólistán is jelezve vannak ezek, és ezekről nem lesz itt szavazás. Most azonnal át is térhetünk a szavazásra, és itt van ugye ez a vastag szavazó lista. 118-as módosítóval kezdjük, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 23-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Átmegyünk a 12-es kompromisszumosra mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nézzük a 324-es módosítót mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 325-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszumos. es elnézést javítja magát az elnök, 327 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nézzük meg most a 37-est mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 326-os mellette, nem elnézést, kicsit össze-vissza van itt minden, 13-as kompromisszumos, most már jobb lesz, 13-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 16-os kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg a 362-est mellette ellene tartózkodás elfogadva. 371-es kicsit lapozni kell, 373 es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 34-est visszavonták, 375 elutasítva. Yeah, but Okay, wir haben gerade abgestimmt. Ich habe gehört, es gab bei der Übersetzung. Arról hallok, hogy itt gond volt a 375-ösről szavaztunk, 372-es, két 372-373 azonosak, mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadva. 374-es okafogyott, az egyes szóbeli, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Az Agri 22-esre lépünk át, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 367-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, Empl 35-ös mellette. Empl 35. Csak az első részről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A regi 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Három es három ös azonosak mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 387-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük ezt elektronikusan. Megnyitom a szavazást. 387-esnél tartunk. Lezárom. Tizenöt-tizenkettő arányban elutasítva. 388 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de kérem, hogy emeljék a kezüket, ellenőrizzük elektronikusan. 48-as módosító. Lezárom. 14-13 arányban elfogadtuk. 388-as következik, és 389-es mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 390-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empl 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ez ist abgelehnt. Okay, ach so, das ist no vote. Okay, Kompromiss 18. 18-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 398-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 399 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 400-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 411-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 54-412-418 mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva 413 mellette, ellene tartózkodás Ezt ellenőrizzük. 413-asról szavazunk elektronikusan. Geschlossen? Lezárom. 16-11 arányban elutasítottuk. 4-14 mellette ellene tartózkodás ez sem volt világos. Sajnos ezt is ellenőriznünk kell még egyszer elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 17-9 arányban elutasítottuk. 4-15 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 4-16 mellette ellene tartózkodás elfogadva 417, regi 42 mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. Budget 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Agri 23-as mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de Inkább ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Az Agri 23-asról szavazunk. Lezárom. 15-9 arányban elfogadtuk. 55-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 427-es, 427 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 428 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-12 arányban elfogadtuk. Nézzük meg az Ample 40-est mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ample 41-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ample 42-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 57-429-esről nem szavazunk, átlépünk a regi 44-esre mellette, ellene. Tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Regi 44-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 13-11 arányban elfogadtuk. 431-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 433-as mellette ellene 433-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 434-435-ös, nincs szavazás ezekről, 436-439 azonosak mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva 437-438 azonosak mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva, 440-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, MV21-es következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva, Agri 26-os, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 444 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 446 és Regi 46-os mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 4, 45 és Empl 43-as mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. MV 22-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 447-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 448-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 449-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 450-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 451-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 16A kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 463-asra lépünk át. as MV23, Regi 48, azonosak mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. Empl 45-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 466-os, 467-es mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva, elutasítva, elnézést, elutasítva, javítja magát az elnök. Négy hatvan kilenc mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, négy hetvenes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 21-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69-es módosító, 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 483-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 484 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 485 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 486-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 487-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Ample 47-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a 490-est mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 491-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. MV25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Regi 52-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ample 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 73-ast visszafonták 495-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Budget 9 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 496-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 497-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 498 mellette ellene tartózkodás elutasítva 499-es mellette ellene tartózkodás elutasítva regi 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 500-as és MV26-os mellettük ellenük tartózkodás elutasítva 501-502-es mellettük ellenük tartózkodás elfogadva 503-ast visszavonták, budget 10 mellette, elnézést, 504-es, együtt az 505, 506, budget 11 és M 49-essel mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. 507-es, 508, 509, budget 12 mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. 510, 511, 512, budget 13 mellettük. Ellenük tartózkodás elfogadva 513-as, 514-es, 515-ös, budget 14, Embl 50-es mellettük. Ellenük tartózkodás elfogadva. Empl 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva budget 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23E kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg az 520-ast mellette ellene tartózkodás elutasítva. Empl 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Agri 29-es mellette ellene, tartózkodás, elutasítva Agri 30-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük? Rendben. Akkor ellenőrizzük, lehet, hogy rosszul láttam, megnyitom a szavazást. Lezárom. 17-9 arányban elfogadva elnézést rosszul láttam. Budget 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 521-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. MV27-es mellette. NV27 dafür. 527-es, MV27-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Regi 56-os mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem, ezt ellenőriznünk kell. Regi 56-osról megnyitom az elektronikus szavazást. Geschlossen. Lezárom. Világosan elfogadtuk. Kérem, hogy Mindenki láthatóan emelje a kezét, hogy rendesen lássam, hogy szavaznak. Agri 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Regi 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 525-ös okafogyott 526-osról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Regi nem. 24-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. A régi 61-esre lépünk át, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 547-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 548-as ezt visszavonták, 27-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Budget 17-es következik mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ample 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. MV31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 565-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 566-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 567-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 87-est visszavonták, budget 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva. MV32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Regi 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 568-as mellette ellene tartózkodás elfogad, elutasítva. 569-es mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. Megnyitom a szavazást az 569-esről elektronikusan, lezárom. 14-13 arányban elutasítottuk. Budget 19-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 570-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük az MV33-ast mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 40, 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 574-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 591-es és 592-es azonosak mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. Nézzük a 30-as kompromisszumost, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 628-as egy kicsit lapozni kell, hogy odaérjünk. 628-as. Mindenki megtalálta? 628 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 626-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Rendben. Akkor nézzük meg elektronikusan a 626-ost. Még egyszer tehát, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, szerintem nagyon szoros itt az eredmény, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. 14-12 arányban elutasítottuk. 627-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, régi 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 629-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 630-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Budget 27-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kettes szóbeli módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Nézzük a budget 28-ast mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadva. Regi 77-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 636 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Regi 78-as két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. A regi 78-as második részéről megnyitom a szavazást. Geschlossen. Lezárom. 16-10 arányban elfogadtuk. 632-es mellette ellenem tartózkodás elutasítva, 99-est visszavonták, 634-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 633-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 637-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, MV 42-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 639-es, 640-es, 641-es mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. Öregi 79-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 642-es, 643-as mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. Agri 35-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva 644-es, 645-ös mellettük ellenük, tartózkodás elfogadva. 646-ost visszavonták, MV 43-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 647-est visszavonták, MV 44-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Regi 80-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 649-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 650-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 651-es, 656-os mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. Empl 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. MV 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 654-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Regi 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 657-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 658-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elnézést, elfogadva javítja magát az elnök. Regi 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 659-es mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Geschlossen. Lezárom. 17-9 arányban elutasítottuk. 663-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 664-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 664. 664-es mellette ki van. Most már máshogy néz ki a helyzet. Ellene tartózkodás elfogadva. 660 nem. A regi 83-asra lépünk át, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 669, 670-es mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. Regi 84-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 673-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. MV46-os, Agri 36-os, mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. Regi 85-ös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 675-ös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 676, 677-es MV 47-es, Agri 37-es mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizhetjük persze, 676-tól az Agri 37-esig megnyitom a szavazást. Lezárom. 16-9 arányban elfogadtuk. MV 48-as, Agri 38-as, mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. 682-esre lépünk át, az MV 49, Agri 39 azonosak, mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva.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 Nem. Nem, a 681-es az okafogyottá vált, mondja az elnök. Tehát 682-esnél vagyunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. MV 50-es és 683-as mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. Budget 29-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 684, 685, 686, budget 30, MV 51-es mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. Nézzük meg a 688-ast, 689-es, 690-es, budget 31, MV 52-es mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. 693-as, 694, 695, budget 32, MV 53-as, mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. Agri 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Entschuldigung, Agri... Elnézést, az Agri 40-es oka fogyottá vált, tehát a legutolsó volt a 699 a mellette ellene tartózkodás elfogadva. Budget 34, MV 55, 701, 702, 703 mellettük ellenük tartózkodás elfogadva. 705-ös mellette ellene tartózkodás elfogad, elutasítva. 126-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 130-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 131-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Regi 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 128-as, Ample 1-es, mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva. 127, mert E kompromisszumos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 136-os, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 137 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Elfogadtuk? Nézzük meg elektronikusan a 137-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elnézést, világosan elfogadtuk. 24 egy arányban, Ample 3, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kompromisszum B, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 142, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 143-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, C kompromisszumos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Agri 3 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Agri 4 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Agri 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 170-171-es mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. Empl 8 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Envin 4 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Regi 6 mellette, ellene tartóz, tartózkodás elutasítva, Agri 7 mellette, ellene tartózkodás azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük a biztonság kedvéért. Megnyitom a szavazást az Agri 7-esről. Lezárom. 15-12 arányban elutasítva. Az Ample 10-re lépünk át, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Agri 9 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de nézzük meg a biztonság kedvéért, az Agri 9-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. 13-13 arányban elutasítottuk. Ötös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 221-es, 222-es módosítókra lépünk át, mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 223 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nee, weil das abgelehnt ist. Nem, a 221-es és 222-est elutasítottuk, és ezért folytatjuk a 223-assal most mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Regi 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Der Kompromiss 8 war bei 8-as kompromisszumos, alig láttam ezt, mellette ellene tartózkodás elfogadva. három es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az ámpül 20-as és 19-es azonosak mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 240-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empl 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV 6-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9 bis kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. MV 7-esre lépünk át MV7-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Regi 16-os mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Agri 12-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Regi 17-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 245-ös mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 246-os mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 247-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 248-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nézzük meg a 21-es módosítót mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 259-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Regi 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Agri 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Empl 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Regi 20 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Regi 21-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 265-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 268-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 266-os mellette ellene tartózkodás elutasítva M 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Regi 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 200 69-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 273. Nem, Regi 24-es a következő oldalon, Agri 15, mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva, Regi 25-ös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 274-es, mellette, ellene tartózkodás elutasítva 275-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva 276-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 277-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 278-as mellette ellene tartózkodás elfogadva MVT nem, elnézést, de Regi 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, Agri 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 280-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 281-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 282-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. MV11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 283-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, elfogadva elnézést. 286-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Regi 27-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 287-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva 291-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 288-289 mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. Regi 28-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Agri 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 292-es mellette, ellene elutasítva. Regi 29 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 294-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 295-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 296-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. MV12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Budget 2 mellette ellene tartózkodás ezt szívesen megnézném elektronikusan. Budget 2-ről szavazunk. Lezárom. 15-12 arányban elfogadva. Budget 3 mellette, ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy ugyanaz a többség volt, mint az előzőnél, de nézzük meg a budget 3-ast elektronikusan. Lezárom. 15-12 ugyanaz volt az arány budget, 4 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 299-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, budget 5 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nézzük meg a regi 30-ast mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Empl 26-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 306-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 307-es, 300 nem, 124-es, rögtön a végén vagyunk, 124 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 125-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 119 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Most pedig nézzük a záró szavazást. Elektronikus formában megnyitom a szavazást. Geschlossen? Lezárom. Tizennyolc igen, nem szavazattal, nagy többséggel elfogadtuk, gratulálok a jelentés tevőnek a remek munkához. Most azonban még szavaznunk kell a mandátum megadásáról is, a tárgyalások során a tanácsal és a bizottsággal, a 69C cikk értelmében az eljárási szabályzatunkban, és ezt is elektronikus formában ejtjük meg, megnyitom a szavazást. Ez egy név szerinti szavazás ráadásul. Abstimmung ist geschlossen. szavazást. 5 egy megadtuk a mandátumot, ehhez is gratulálok, és meglátjuk, hogy mi történik majd a későbbiekben. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die Unterstützung und das konzentrierte Arbeiten. Köszönöm a támogatást és a koncentrált munkát. Még lesz egy pár szavazásunk. Még nem vagyunk teljesen készen a szavazásokkal. Az ötös következik, ez egy vélemény, egy saját kezdeményezésű jelentéshez, gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere, a 2018 évi éves növekedési jelentés foglalkoztatás és szociális vonatkozásai címmel. Julie Ward volt a vélemény előadója. Szeretnél-e Julie valamit ehhez mondani? Uh, well, briefly, just to say thank you. Nagyon röviden szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak az ezzel a dossziéval kapcsolatos munkájukért. Azt gondolom, hogy eh, nagyon jó volt, hogy a valódi adatokat megnézhettük, kutatásokat végezhettünk, megnézhettük, hogy hol vannak olyan területek, ahol az emberek leszakadtak, és igyekszünk nyilvánvalóan leginkább inkluzívabbak lenni, amennyire lehet, azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik úgy érzik, hogy nincsen lehetőségük az oktatáshoz való hozzáféréshez, képzéshez való hozzáféréshez. Ezért azt gondolom, hogy ebben az esetben a ma délelőtt leginkluzívabb jelentéséről szavazhatunk. Nagyon szépen köszönöm, akkor szavazzunk egyes kompromisszumos mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. Nézzük a 9-es módosítót mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 11-es, mellette ellene, tartózkodás elutasítva 12-es, mellette ellene, tartózkodás elfogadva 13-as és 14-es, mellettük ellenük tartózkodás. Hát ezt megnézném elektronikusan, 13-14-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Geschlossen. Zárom. 16-9 arányban elutasítottuk. Kettes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a 17-est, mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 18 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 71-es mellette, ellene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 listán. Erről tegnap kaptunk egy e-mailt, és Sojdrova asszonyt kérném arra, hogy olvassa fel ezt a módosítót, és utána szavazunk róla. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szavazásra bocsájtom tehát, hogy a migráns szót a menedékkérő szóval helyettesítsük fel, ugyanis úgy gondolom, hogy sokkal pontosabb és világosabb, ezért kérem, hogy erről a szóbeli módosításról szavazzanak. Vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Mivel ez nem megy olyan messze, mint a 41-es, amiről szavazunk, először a 41-esről szavaztatnék, és hogyha a 41-est nem szavazzuk el, meg, abban az esetben fogunk erről a szóbeli módosítóról szavazni. Van-e kifogása valakinek a szóbeli módosítóval szemben ezen az alapon? Úgy tűnik, hogy nincsen. Ez esetben először a 41-es módosítóról szavazunk, ki van mellette. Ki van mellette tehát? Ki van ellene? A 41-esről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Először a 41-es módosítóról szavazunk, hogyha ezt nem fogadjuk el, akkor nézzük meg a szóbeli módosítót. Ez a helyes eljárásmód. Tehát 41-es módosítóról lezártam most a szavazást. 15-8 arányban elfogadtuk, és ezáltal a szóbeli módosító okafogyottá vált. Nézzük meg a 38-ast mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 43-as és 44-es mellettük ellenük tartózkodás elutasítva, ötös kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 61-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 51-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 72-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 58-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 60-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 64-es, mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. A 64-esről megnyitom a szavazást. Geschlossen. Lezárom. 13-10 arányban elfogadtuk. 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, és most nézzük a zárószavazást elektronikus formában, megnyitom a szavazást. Lezárom. 19-4 arányban két tartózkodás mellett nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Nézzük meg most a hatos napi rendi pontot. Egy véleménytervezetről van szó egy saját kezdeményezésű jelentéshez. A tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége az Európai Unióban címmel. Kurcio Maltéza volt a jelentéstevő. Szeretnél -e még valamit mondani ezzel kapcsolatosan, Kurcio? Nagyon röviden mondja Kurcio Maltéza. Köszönöm a kollégáknak a jó munkát egy olyan témával kapcsolatosan, amely sokkal fontosabb, mint a hamis hírek témaköre. Itt a sajtószabadságáról van ugyanis szó. Nagyon köszönöm, mondja az elnök. Egyes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes módosító. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. A 22-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. 13-11 arányban elutasítottuk 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva négyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 33-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 5-ös kompromisszumos mellette ellene, tartózkodás elfogadva, nézzük a 40-est két részben, első rész mellette ellene, tartózkodás, nem volt világos a helyzet, sajnálom, Elektronikus formában kell megejtenünk a szavazást. 40-es módosító első részéről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. 13. Tényleg innen fentről nem volt világos a helyzet, nem emelték a Zweiter Teil. kezüket, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48 os mell- két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. ötvenes mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, azonban meg kell vizsgálnunk inkább. Az ötvenesről. megnyitom az elektronikus szavazást. Geschlossen? Zárom. 16-8 arányban elutasítottuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 6-os kompromisszus mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 59-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 61-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg most a 9-es kompromisszumost mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Igen, persze megnézhetjük elektronikusan a 80-as módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-9 arányban elutasítottuk. 11-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 87-es módosító mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük a biztonság kedvéért a 87-es módosítóról. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. 22 arányban elfogadtuk. Hát itt megint csak nem emelték a kezecskéjüket. 14-es, kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 91-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 93-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig az záró szavazáshoz érkeztünk elektronikus formában, megnyitom a szavazást. Lezárom. 22 igen, szavazás nem szavazat nem volt, két tartózkodás mellett, egyhangulag elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. So, jetzt habe ich einen Knoten an der Zunge. Hát most már hogy nem berekedtem de köszönöm a koncentrált munkát. És ezzel ezt a szavazási maratont be is fejeztük, és áttérünk a normál munka menetünkre, mégpedig a hetes napirendi ponttal kezdünk. Egy jelentésről fogunk itt beszélni, egy saját kezdeményezésű jelentésről, az oktatás modernizációja az EU-ban címmel. Nagyon fontos számunkra ez az anyag, főként azóta, mióta elhatároztuk, hogy írunk egy ilyenfajta saját kezdeményezésű jelentést, egyre terjedelmesebb lett ez az anyag, mert a bizottság egyre több közleményt adott ki, és ezekre is reflektálni akartunk ebben a tervezetben, ebben a véleménytervezetben. Krisztina Libacska, nagyon nagy munkát végzett egy olyan téma vonatkozásában, amely nagyon nagy jelentőséggel bír számunkra. Please, who would leave the room, make it quick? Aki szeretné elhagyni a termet, kérem tegye gyorsan és csendben, ugyanis dolgozni szeretnénk. Bildung ist kein a képzés nem kevesek privilégiuma, hanem emberi jog, és ezáltal stratégiai jelentőséggel bír társadalmunk számára. Ezt időközben a bizottság is felismerte, hogy az Európai Unióban kicsit többet kell foglalkoznunk a képzéssel, mint eddig tettük a nemzeti hatáskörök, illetékesség ellenére és ennek tiszteletben tartásával persze. Szerintem jó, hasznos és fontos, hogy ezen stratégiai témát itt a, a, a parlament ezen véleménytervezet formájában tárgyalja, és most megadnám a szót Krisztinának, hogy mutassa be az anyagát, és aztán következzék a vita. Krisztina, tiéd a szó. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Ja chciałabym przede wszystkim bardzo gorąco... Nos, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak az eddigi munkáért. Köszönöm a politikai tanácsadóknak is a munkát, a bizottságnak, az NGO-knak, és szeretnék köszönetet mondani asszisztenseimnek is, akik munkája nagyon értékes volt számomra. Nos, ahhoz kapcsolódnék, amit az imént az elnökasszony mondott. Hatalmas elégedettséggel állapíthatom meg, hogy mostanáig soha nem született ennyi közlemény az oktatás tárgyában ilyen rövid idő alatt, tehát köszönöm az Európai Bizottságnak ezt a munkát. Az oktatás alapvető jelentőségűvé vált a politikai agendában a bizottság számára. És ez lehetőséget nyújt a parlamentnek, hogy csatlakozzon ehhez a munkához. Mielőtt rátérnék az anyag érdemi részére, szeretném elmondani, hogy számomra a fő kihívás abban áll, hogy, hogy hogyan lehet ezt az egész problémakört 7000 karakteres terjedelemben összefoglalni. Szinte 100, majdnem 100 módosító született, amelyek más közleményekre is utalnak a bizottság részéről. Szeretném felhívni a kollégákat, hogy nézzék meg ezt a mód, ezeket a módosítókat, és esetlegesen írják alá őket. Most pedig nézzük magát az anyagot. Három axiomából gondol, indultam ki. Mostanáig az iskola, az oktatás, az ismeretek, tudás elsajátításának helye volt. De nagyon sokat változott a világ, most már az oktatás tér, teréről beszélünk, nem csupán az iskoláról, magáról. Fontos az oktatás ezen térsége, tere. Az iskola továbbra is a leghitelesebb, legmegbízhatóbb forrása az információknak. A második axioma. Az oktatási rendszer célja a személyiség formálása, nem csupán egy munkavállaló képzése, ezt szeretném kiemelni tehát az összes polgári, kulturális, szakmai ismeret átadása. És a harmadik axioma az országok számára nagyon fontos a biztonság koncepciója, és nagyon sok forrást fordítanak a védelemre, a biztonságra tekintettel az oktatás fontosságára, a növekedés, a versenyképesség erősítése szempontjából, de a biztonság szempontjából is egyfajta polgári paktumot kéne létrehozni megfelelő oktatási forrásokkal. Most pedig nézzük az anyagom szerkezetét. Kiemelem az oktatás jelentőségét. Ez egy gazdasági potenciált teremt, a társadalom fejlődéséhez, a növekedéshez járul hozzá. Egy másik szakaszban utalok az oktatás ágazatában bekövetkezett változásokra és a kihívásokra az oktatás egyes szakaszaiban. Aztán van egy másik fejezet, amely a tanerőkre fókuszál, a pedagógusokra, és végezetül ajánlásokat fogalmazok meg az Európai Bizottság és a tagállamok irányában de a fel, az oktatásért felelős intézmények irányában is. Most röviden szólnék az oktatás különböző szakaszairól. Ugye itt az iskola előtti, az óvodás ö, ö, oktatásról van szó, itt a gyermekek jövője forog kockán. Egy holisztikus oktatásra van szükség, amely mindenki számára hozzáférhető és pontosan ebben az szakaszban van szükség a legmagasabban képzett ö, pedagógusokra, hiszen itt kell ösztönözni a leginkább a gyermekeket a tanulásra. Aztán az iskolákat úgy kell kialakítani, mint a kreatív gondolkodás központjait. Egykor csak a ö, tanulás, a memória fejlesztése volt a cél, a, az ismeretek betanulása, most ö, kreatívabb megközelítést alkalmazunk, és ö, szükség van bátorságra, merészségre, az innováció ösztönzésére is. Most fontos, hogy a modern technológia által kínált lehetőségeket is kihasználjuk, és az oktatás folyamatát az egyén igényeihez lehessen szabni, hogy minden egyes tanuló lehető legjobban kibontakoztathassa képességeit. Mindez természetesen az oktatási programok a tanrendek változásával, módosításával is együtt jár. Sokkal jobban be kell vonni a pedagógusokat. Az anyagban kiemeljük, hogy lehetetlen úgy ösztönözni a fiatalokat, hogy ne használnánk ezeket az új eszközöket. És fontos, hogy a pedagógusok is tudatában legyenek ezen eszközök fontosságának, ami pedig a felsőoktatást illeti, ez meghatározó jelentőségű a gazdasági növekedés és versenyképesség szempontjából. Az anyagban nagy figyelmet fordítunk a duális képzésre, vagy inkább egy trióra, az oktatás, a képzés és a tudományos szféra összefogásával. Fontos, hogy nagyobb legyen a rugalmasság, és legyen formális és nem formális képzés egyaránt, a mobilitást növelni kell. Mindez azonban nem teljes, ha nem egyszerűbb a szakértelem elismerése, vagy akár a gyakornokság ideje alatt gyűjtött tapasztalatoké. Amikor a felső oktatásról beszélünk, akkor gyakran azt elfelejtjük, hogy a kutatás és az oktatás két olyan elem, amelynek ki kell egészíteni egymást. Aztán a pedagógusokat illetően semmi nem fog változni, hogyha, kép, hogyha a pedagógusok képzésén nem változtatunk. A pedagógus képzésben fontos, hogy a pedagógusok saját, sajátságos képességeire is súlyt helyezzünk. Nagyon fontos a gyakornokság, a képzés alatt. Hogy azok, akik ebben a képzésben részt vesznek, azok rendelkezzenek a megfelelő képességekkel, és persze aztán a béreiket is emelni kell, javítani kell, a folyamatos továbbképzésre is lehetőséget biztosítva. Hát 7000 karakternyi terjedelmem volt még elnök, az, hogy még egy percet hadd beszéljek. Nagyon fontos a megfelelő kiválasztási eljárás a pedagógusok esetében. Köszönöm még egyszer az együttműködést. És kérem, hogy mindenki támogassa az integratív jellegű ö, módosítókat. Nem beszélek itt a munkaerő piacról, van még itt egy vélemény is ez az anyaghoz, még pedig a FEM, a Nőjogi Szakbizottság részéről, és ezen szempontot illetően azt hiszem, hogy Sojdrova kolléga fog majd szólni. Biztos vagyok benne, hogy kedvező lesz a vélemények. Köszönöm. Nagyon terjedelmes volt ez a beszámoló. Kicsit nagyvonalú voltam, mert hosszú az anyag is. Nézzük meg most az eszmecserét. Először az elnyék jelentéstevőknek szeretnék szót adni. Kérem, hogy mindenki maximum két percben szóljon. Bocskor asszony kapszót elsőként. Köszönöm szépen a szót, és nagyon köszönöm Libacska asszonynak a nagyon jól és alaposan kidolgozott jelentést. Úgy érzem, hogy nagyon jó anyaggal van dolgunk, amihez igazán már nem sok hozzátenni való van. Egyetértünk a szerkezettel is, nagyon jó ez a struktúra, hogy minden egyes oktatási szint külön ki van emelve, illetve nagyon örülök annak, hogy a kisgyermekkori nevelés és gondozás az ilyen nagy hangsúlyt kapott benne. Nagyon fontos elmondani, hogy ugye ez az anyag mondhatni szakmai anyagnak, mert nagyon sok stakeholderrel való találkozó után Eh, keletkezett, úgyhogy én ennek nagyon örülök, hogy eh, nagyon alaposan eh, elő lett készítve. Amit kiemelnék, hogy egyetértek azzal, hogy nincs egységes eszköz, nincs univerzális megoldás minden kihívásra és minden tagországra, de nagyon fontos az, hogy a best practice-eket át kell venni és át kell adni. Szintén egyetértek azzal, hogy nagyon fontos az oktatásba való befektetés, tehát amelyik ország többet fektet be az oktatási rendszerébe, az oktatás modernizációjába, az előrébb fog haladni az ifjúságügy terén, illetve a gazdasági fejlődése is hamarabb indul meg, illetve az értelmiség képzésével egy olyan társadalom keletkezik, amely polgári, civil, civil képességekkel és készségekkel öntudatosabb és felelősségteljesebb úgyhogy ez mindenképpen előrehaladást jelent. Nagyon fontos, amit kiemelt előadó asszony is, hogy az iskolák szerepén túl nagyon fontos a szülőkkel való együttműködés, illetve fontos a helyi regionális közösségek és az ifjúsági szervezetekkel való együttműködés ezen a téren. A az előkészített száz módosítónak egy jó nagy részével egyetértek, és támogatni is fogom. Azonban amikben még úgy gondolom, hogy hozzátehetünk ehhez a, a jelentéshez, az mindenképpen az, hogy a pedagógus képzésnek a, az erősítése, a család szerepe, illetve az anyanyelvi oktatás és a tehetséggondozás még, ami úgy érzem, hogy egy picit hiányzik ebből a részből, úgyhogy ezekre vonatkozó módosítókat fogunk benyújtani. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen ezeket a gondolatokat. Szenágyzsotova képviselő. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni az előadó asszonynak. Nagyon fontos ez a jelentés. Nyilvánvalóan minden akadályt jelen fázisban nem tudunk leküzdeni és felszámolni, de hogy Európa kiemelten foglalkozom az oktatással, az nagyon lényeges. És a kora gyermekkori, kisgyermekkori oktatás, fejlesztés a kiinduló pont, és ez tényleg nagyon lényeges. Aztán az 57-es módosító nagyon fontos, hiszen a családnak a kulcs szerepét hangsúlyozza a kiválasztott oktatási formákban. Ez közel áll a szívünkhöz, vagyis hogy a család elősegíti a megfelelő oktatásnak a megválasztását. És hogyha a családból indul ki ez, akkor az jobb állapotot eredményez, és valóban javítja a helyzetet. És létfontosságú, hogy ebbe az irányba menjünk. Aztán a kiválasztott iskola vagy oktatási forma ne legyen a család anyagi helyzetétől függő, hanem alapjogon járjon, úgy, ahogy az egészségügyi ellátás, vagy a biztonság, az egészség, a biztonság és az oktatáshoz való hozzáférés három olyan alapjog, amit Európában meg kell valósítanunk. És a gyerek és a fiatal jogait is hangsúlyoznunk kell, vagyis hogy felnőttként a lehető legjobb oktatásban részesült emberek lépjenek be a társadalom életébe. Tehát nagyon fontos az a szakasz, amely arról szól, hogy az állampolgáraink képzése, alakítása, nevelése rendkívül fontos. Mert egyrészt a munka világára neveljük az embereket, de ne csak a munkára gondoljunk, hanem a személyiség egészére is. Tehát nagyon jó munka, kiváló jelentés született, és gratulálok az előadóasszonynak a központi struktúrával is egyetértünk. Tehát e, inkább kiegészítő módosítók e, születnek majd, és nem ellenzőek. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, ugyanis nagyon jó a kapcsolatunk, nagyon nyitott volt a javaslatainkkal kapcsolatban, és azt gondolom, hogy nagyon könnyű vele együtt dolgozni, egyetértünk nagyon sok mindennel, nagyon sok bennünk a közös pont, és természetesen azt gondoljuk, hogy az oktatás alapvető fontosságú jól lehet, az államok hatáskörébe tartozik, olyan terület, amelyel kapcsolatban az Európai Uniónak nagyon komoly álláspontot kell elfoglalnia. A minőségi oktatás jó az erős és egységes Európa fejlődése szempontjából, ami az európai projekt építéséhez is hozzájárul, megerősíti a demokratikus rendszereket, a szegénység, a szociális kirekesztettség elleni küzdelmet segíti elő az oktatás modernizálása esetében elsősorban szerintem az, a tanárokra kell összpontosítani, a képzésükre, oktatásukra, hogy a legjobbat tudják kihozni minden tanulóból, és a tehetséggondozásra kell összpontosítaniuk. Azt gondolom, hogy a modern minőségi oktatási tér esetében az egyes egyéneket figyelembe kell venni, hiszen nem minden tanuló egyforma, eltérő tanulási képességekkel rendelkeznek. Európának ezt a maximálisan ki kell használnia, szükségünk van ezekre a tehetségekre, ki kell használnunk a diákok szürke állományát, ugyanis jelenleg egy nagyon versengő közegben kell megboldogulnunk nem szabad elfelejtenünk ráadásul a kritikus gondolkodást. Az iskoláknak erre kell megtanítaniuk a diákokat, ugyanis az álhírek korában nagyon nehezen tudják megvédeni magukat az emberek az álhírektől, és hogyha a gyerekek már eleve felkészültek erre, sokkal könnyebben fognak tudni boldogulni. Nagyon sokáig beszéltem minden esetre eh, a munkaerőpiacon a kompetenciák eltolódása aggaszt minket is, és azt reméljük, hogy ez sikerül majd a lehető legjobban kiigazítani. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Kurz Maltese. Köszönöm szépen. Maltese úr. Köszönöm szépen. Libácske asszonynak nagyon köszönöm a jelentést, illetve a munkát. Fantasztikus és kiváló minőségű az eredmény az oktatás modernizációja, korszerűsítés az utóbbi években felvetődött téma. És a jelentés kiemeli, hogy a polgárok nevelésében mekkora szerepe van az oktatásnak, és nem csak abban, hogy a munkaerőpiacon helytálljanak. Néhány évtizede indultak eh, ezek az új kezdeményezések, és az utóbbi néhány évben a korszerűsítés már sürgető igényként merült fel, illetve egyesek szerint ez a hagyományos oktatásnak a vulgarizálása, közönségesé tétele vagy lezüllesztése. És egyfajta arra irányuló módszer, hogy a munkaerőpiacra betolja a, a gyerekeket valahogyan. És a jelentés viszont a, az új elképzeléseknek a szellemét foglalja össze. Alig a hangsúlyozható túl, hogy mekkora szükség van a korszerűsítésre, hiszen itt a technológiai forradalom ennek a következményeit figyelembe kell venni. És át kell ültetni a gyakorlatba. Tehát azt gondolom, hogy megfelelő a megközelítés. Néhány módosítóra szeretnék utalni, például a menekültek társadalmi beillesztése, integrációja, illetve a kreatív gondolkodás fejlesztése két ilyen téma. Aztán a média ismeret, média olvasottság témaköre szintén alapvető. Hogyha a tudatos polgárokat szeretnénk az Unióban Köszönöm szépen. Bild asszony, árnyék előadóként önnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Ez a jelentés, amely innovátori babérokra tör, elközben a régi kliséket hangsúlyozza a nemzetközi háttérben. A PISA 2015-ös eh, szempontok például elsősorban a magolást eh, szolgálja, szolgálják, és mondjuk eh, Kína, Japán, Szingapur lehet a mintaképünk, és ott a tekintélyelvű oktatás dívik, nem az európai megközelítés. Aztán eh, például 10 pontos matematikai veszteséget eh, követtek, könyvelhettek el a pizai rendszerben egyes országok, Finnországban pedig ugye a migránsokat üdvözlik, az új technológiákat kevésbé tudnak olvasni a gyerekek, különösen a gyerekek, fiatalok nálunk Franciaországban. Egy 25 éves vizsgálat pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a szorzó tábla fejből való megtanulása az nagyon is hasznos, mert egyszerűen nem tudnak számolni ma a gyerekek, és mert nem tudnak szorozni, osztani, és ez inkább egy visszalépés. Túl késői intézkedés, amikor az ember felnőttként akarja szorzótáblát bevágni. Az interaktív módszertan pedig ugye a migránsoknak a befogadásával, a tudományok és a matematika visszaszorításával lezülleszti a tudásszintet, és veszélyezteti a gyerekeknek a jövőjét. Tehát én azt gondolom, hogy hiba lenne ezt a jelentést támogatni, tehát a módosítóinkat úgyse fogják beépíteni, tehát még ezt is haszontalannak látjuk. Köszönöm szépen. Még mielőtt további a észrevételeknek megadnám a szót. Nagy örömmel köszöntöm a látogatócsoportot. 13 látogatónk is van Ábrucóból, illetve az Ábrucói régió különböző területéről, és Massimo kiváló kollégánk hívta meg őket. Remélem, hogy érdekes dolgokat hallanak, és tanulságokat vihetnek majd vissza Olaszországba, hazájukba, amikor visszatérnek. És ezzel szeretnék szót adni a, a többi hozzászólónak, Szver úr, két percre. Köszönöm szépen, Libacska asszonynak ezt a kitűnő munkát, ezt a nagyszerű jelentést, és a többi árnyék jelentéstevőnek is köszönöm például Bocskor asszonynak saját frakciómból a remek együttműködést. Az elmúlt években az Európai Bizottság számos dokumentumot tett közé az oktatás modernizációjával kapcsolatban az Európai Unióban, mint például a felsőoktatási agenda, Európa ifjúságába való befektetés, az új készségek agendája. Tehát az oktatás a bizottság fehér könyvében is nagyon fontos szerepet játszik Európa jövőjéről jó oktatási rendszert említette a jelentéstevő, ami a jó európai együttműködés alapja, illetve a demokratikus társadalmak fejlődéséhez is hozzájárul. Az oktatás területén új politikák értek el némi sikereket az elmúlt évben. Például jó irányba haladunk azért, hogy a 40 os eredményt elérjük, akik eh, felsőoktatási képesítést szereznek meg 2020-ig. De úgy tűnik, hogy az uniós oktatási rendszerek még mindig kihívásokkal küzdenek. Például az egyik legproblémásabb az az, hogy a készségek nem felelnek meg az elvárásoknak. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok eh, tanuló úgy végzi el az iskoláját, hogy nincsen megfele- nincsenek megfelelő alapkészségei, és komplexebb készségekkel sem rendelkezik, mint például a probléma megoldás. Az oktatási intézmények nem igazán vannak kapcsolatban, nem igazán esnek egybe az üzleti szféra követelményeivel. Ezért a az óvodai és kisgyermekkori neveléstől kezdődően az iskolákon át a, egészen a felsoktatási intézményekig modernizációra van szükség, annak érdekében, hogy az Európai Uniós oktatási intézmények legyenek a legvonzóbbak a tanuláshoz, és hogy ezt kiegészítsék olyan információs forrásokkal, amelyekkel például a modern technológiák megfelelő alkalmazását is biztosíthatjuk a bolonyai folyamat további megvalósítása, az európai felsőoktatási térség megteremtése, illetve ahogyan a jelentéstevő is elmondja, az európai oktatási térség megalapítása az iskolák számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Soldrova asszony. Eh, děkuji. Já bych chtěla především eh, ocenit tu zprávu naší kolegyně. Nos, Krisztina Libacska jelentését nagyon nagyra becsülöm, sokrétű, egy mindenre kiterjedő jelentés ez, és a bizottságnak ezt alaposan kell tanulmányoznia. A bizottság tevékenységével szemben némileg kritikusabb vagyok, elmondom miért ugye fontos az, hogy a kolléga az iskola jelentőségét kiemeli, valamint a pedagógusokét és az innovációit is. A 13-astól 16-asig terjedő pontokban, ahol is az iskolai képzésről van szó, ott a bizottság kötelezettsége is fontos a szakképzés javítása érdekében, ezt is meg kellene említeni. A kolléga a New Skills agendát említette, a jelentéstevő kolléganőnk úgy szintén megemlítette ezt, de nem tudjuk, hogy az Európai Bizottság mennyiben felel meg ezen kötelezettségének. Innen adódik kritikám, és ugyanez érvényes a felső oktatási képzésre is. A New Skill Agenda eszközöket kellene, hogy kifejleszten a felsőoktatási képzés céljaira is, illetve modernizálni a meglevőket itt egyfajta szorbani folyamat zajlik, amelynek célja az, hogy a felsőoktatási ö, diplomákat elismerjük. Mindez összefügg a bolonyai folyamattal. Mindenek előtt a bolonyai folyamatot kellene megszilárdítani és továbbfejleszteni, hiszen nem minden országban szilárdult meg ez a bolonyai folyamat eléggé. És most ö, párhuzamosan ezzel egy új folyamat keletkezett a bizottság műhelyeiben, úgymond, és nem világos a két folyamat viszonya. Nagyon hálás vagyok Libacska asszonynak ezért a munkáért. Azt hiszem, hogy mindez kihívás az Európai Bizottság irányában, hogy feleljen meg kötelezettségeinek. Elnök, köszönöm. Luigi Morgano következik két percben. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm Krisztina ezt az anyagot, és ez nem egy eh, formális köszönet nyilvánítás, hanem itt arról van szó, hogy a jövőbeli kihívásokat eh, vegyük itt figyelembe. Miért is szólalok fel? Hát nehéz 7000 karakterbe sűríteni egy ilyenfajta témát, ez valóban nagyon nagy erőfeszítést igényel. Tehát itt ez a száz módosító szintén fontos, amire a jelentéstevő utalt. Én szerintem, hogyha mindenki egyetért ezzel, illetve amit az elnök asszony mondott azzal, itt fontos lenne az oktatás fontosságára rámutatni az iskolákban a szak ö, értelmen szakképzettségen túlmenően is. Tehát itt leginkább szerintem olyan témákra kellene rámutatni, amelyek aztán az ajánlásokban jelennek meg a Krisztin által készített anyagban. Tehát itt a kurikulumokat kell közelíteni, a tanulók, a tanerők mobilitása nagyon fontos, illetve a szakképzés problémája is. Itt nem kívánalmakat kell megfogalmazni, amikor a munkaerőpiacról beszélünk, milyen munkákra gondolunk a jellegi munka, munkákra, foglalkozásokra, vagy a jövőbeliekre, azt sem tudjuk még, hogy ezek hogyan néznek majd ki. Krisztina is emléke, emlékeztetett erre. Nagyon fontos, tehát ez a holisztikus megközelítés itt nem tudom, hogy egy fordítási problémáról van ez szó az idézeteknél. Ugye itt a kisgyermekkori nevelésről, az óvodai nevelésről esik szó. 06 vagy 36 éves kor közötti időszakról beszélünk, ez nem mindegy. Nem tudjuk, hogy iskolai jellegű nevelése ez, vagy másra utal ez. Tehát ezt tisztázni kellene, ezt a fordítási problémát. Krisztinával persze erről még beszélni fogok, hogy hogyan tudnánk néhány módosítót kialakítani, amely ebbe az általam elmondott irányba mutat. Köszönöm, elnök, köszönöm. Mielőtt a jelentést emelnek, adok még egyszer szót, az Európai Bizottságot szeretném szóhoz juttatni. Mihály Talcs következik. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a kommentárokat. Először arra szeretnék visszatérni, hogy ugye itt elhangzott, hogy a bizottság ambiciózus, új ambíciók merültek itt fel. Nagyon sokan egyetértenek ezzel itt a teremben, hogy többnek kell itt történni, nem, so, nem csupán tagállami szinten, hanem európai szinten, európai együttműködés szintjén. Fontos a képzés, de hát ez nem az EU ügye, mondják egyesek, de fontos az EU számára, hogy a fiataloknak életesélyeik legyenek, gazdaságilag, szociálisan előre tudjunk jutni, de ugyanakkor egybe is tudjuk tartani ezt az uniót kulturális szempontból, egyfajta kölcsönös megértés szellemében. Ez volt a novemberi közleményünk üzenete. Itt az európai azonosságtudat erősítéséről van szó a képzés-oktatás révén. Többet akarunk tenni ezeken a területeken, ezért nagyon köszönöm ezt a jelentést az Erasmus keretei között többet tudunk tenni, erről jelenleg zajlanak a viták, de egyes tartalmi területeken is többet tudunk tenni. Egyes kommentárokra utalva, itt például az iskola előtti képzés fontosságára is utalok, hogyha az európai képzési térről beszélünk, akkor itt nagyon magas minőségű képzésre van szükség, és nem csupán a mobilitás fontos. A magas szintű kisgyermekkori képzés és a családok fontos szerepe elismerése között nincs ellentmondás. Néha a ö, kisgyerekkori nevelés fontosságát hangsúlyozván azt gondoljuk, hogy a családokról terelődik el a figyelem, nem, a kettő kiegészíti egymást januárban egy új javaslattal éltünk a kulcskompetenciák kifejlesztése érdekében, hogy egyfajta egyensúlyt tudjunk létrehozni az alap és kulcs kompetenciák között. És aztán az európai képzési térség kapcsán egy utolsó kommentár. Mi is ez? Nagyon sokat dolgoztunk ezen, Sajdrov asszony felvetette a bolonyai folyamat ügyét. Nem vagyunk elégedettek, hogy ez hogyan haladt eddig, előre. Továbbra is problémák vannak a felsőoktatási diplomák elismerése kapcsán, hiába létezik a bolonyai folyamat már hosszú ideje. Tehát ezekkel a problémákkal foglalkoznunk kell. Nem lehet ezt kommunikálni ugyanis megfelelően, hogy hogy lehet, hogy még mindig ilyen akadályok vannak a fiatalok előtt, akik mobilak akarnak lenni Európában. Tehát ezt a folyamatot, a bolonyait folytatni kell, és nagyon örülünk emiatt is ennek a jelentésnek. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, Krisztina, még egyszer. Próbáld meg két percben összefoglalni. Még egyszer köszönöm az összes kommentárt. Három dologra szeretnék rá világítani. Ez a trió az oktatás összes szakaszában, ugye a gyermekek vagy fiatalok, a család és a pedagógusok együtt kell, hogy működjenek. Mindenkit szeretnék megnyugtatni, akik a szülők szerepének csökkentéséről félnek, nem, nem erről van szó. Aztán az oktatás, ez nem egy EU-s hatáskör, ez a tagállamok hatásköre Azonban nézzük csak meg egy kicsit az Erasmus Plus programot, gondolkodjunk el a diákcsere programok kedvező hatásain. Itt a rendszer korszerűsítéséről van szó, a bevált gyakorlatok cseréjéről, a pedagógusok, diákok cseréjéről, de egyes normákat, sztenderdeket is meg kell határoznunk, amelyek közösek, és amelyeket az európai szintű európai szinten az oktatásban tiszteletben kell tartani. Harmadsorban nagyon sok kolléga jelentette ki, hogy erős különbségtétel van itt az óvodai és kisgyermekkori nevelés szakaszai, illetve a diákok között. Személyessé kell tenni az egész oktatási folyamatot, személyre kell szabni, az általam kidolgozott módosítók részletekbe is mennek. Egyébként az Európai Bizottság közleménye is utal ezekre a szempontokra. Végezetül Bild képviselőnek szeretnék válaszolni. Nagyon elégedett vagyok az ő elképzelésével, miszerint mi semmi újat nem mondunk. Én azt szeretném, hogy a modern technológiák használatával előre vigyük Konfucius gondolatát, vagy akár az ókori görögök gondolatait is, mely szerint kapcsolat van az oktatás és a ö, gondolkodás között, és ez soha nem fog eltűnni. Ez egy nagyon rég, ez a kötelék, ez a kapcsolat, és ezt tovább is meg kell őriznünk. Köszönöm, elnök, köszönöm, és sok sikert kívánok a jelentéssel kapcsolatos további munkán. A módosítók benyújtásának határideje február 28, 14 óra, és aztán április 25-én szavazunk itt a szakbizottságban, és talán júniusban a plenárison. Nagyon köszönöm, és ahogy mondtam, továbbra is sok sikert kívánok ezen fontos jelentéssel kapcsolatban. Aztán most áttérünk egy további jelentésre, ahol is az Európai Ifjúsági Stratégia végrehajtásáról van szó. Az előadó Eider Guardia Zabel. Először Eidernek szeretnék szót adni, és aztán megkezdődhet a vita. gracias, Köszönöm szépen, elnök asszony, ahogyan elhangzott. Most az Európai Ifjúsági Stratégia végrehajtásáról szóló jelentést fogom önökkel ismertetni, és azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb kihívásunk a jövő szempontjából az az, hogy az ifjúság legyen az Európai Unió egyik legnagyobb prioritása. Ugyanis, ahogyan tudják, jelen pillanatban tárgyalunk a pénzügyi keretről, a az Európai Uniós jövőpolitika kötelezettségvállalásairól, és beszélünk olyan költségvetési sorokról, mint például a kutatás, a védelem, azonban az ifjúságról átfogó politikaként nem beszélünk, csak mondjuk az Erasmusról, vagy az ifjúsági foglalkoztatási stratégiáról. Ezért úgy tűnik, hogy még nem építettük be azt, hogy az ifjúság politikának átfogó politikának kell lennie, és integrált megközelítést kell kapnia. A beszédekben ez már megjelenik, de a gyakorlatban is meg kell valósítanunk, hogy a szóból tettek legyenek. Ezzel a céllal öt részre osztottam fel ezt a jelentést, és próbáltam elemezni azt, hogy hogyan épüljön fel ez a stratégia, és a jövőre vonatkozóan is különböző javaslatokkal éltem. Azt gondolom, hogy a stratégiával kapcsolatban az a legjobb dolog, hogy nagyon jó alapot teremtett az együttműködésre, közös célkitűzéseket fogalmazott meg, programokat, finanszírozást, illetve beindította a struktúrált párbeszédet annak érdekében, hogy elősegítse a fiatalok részvételét. De ezek a célkitűzések eléggé általános jellegűek, és nagyon gyakran hiányzik, hiányoznak azok a közös mutatók, amelyekkel megfelelően tudnánk értékelni, hogy milyen hatással járt a stratégia a kiemelendő témák között és bevezetésként is, a nagyobb témák bevezetéseként is szerettem volna felsorolni az fiatalok részvételét. Én azt gondolom, hogy olyan stratégiára van szükség, ha olyan stratégiát akarunk, amely valóban működik, akkor az egyik legfontosabb feltétel, hogy a fiatalok, az egyesületek, az ifjúsággal foglalkozó szervezetek és egyének együttműködjenek a ifjúságpolitikák kidolgozásában, végrehajtásában, nyomon követésében. És azt gondolom, hogy a közhatalmak feladata, sőt kötelessége felkészíteni az ifjúságot arra, hogy sokkal jobban, nagyobb mértékben vegyenek részt a társadalom életében. Természetesen az egyik téma a foglalkoztatás, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Nagyon jól tudjuk, hogy a foglalkoztatási ráták elég jól alakulnak, de az ifjúsági munkanélküliség elképesztően magas arányokat ért el, és a bizonytalan munka sokkal nagyobb mértékben van jelen az ifjúság körében, mint máshol. Ezért aztán a munka minőségének javítására is összpontosítani kell a munkajogok a szociális jogok területén, ugyanis a mai, ma végzett munka hozzájárul az ifjúság szociális jogainak teljesítéséhez is. Egy másik nagyon fontos téma, amit szerintem a stratégiával kapcsolatban kell érvényesítenünk, ez az oktatás, épp most beszélgettünk erről, ezért most már nem is fogom ezt a témát részletezni. A jelentésben természetesen ez az egyik legfontosabb pillérje az ifjúságpolitikának. De úgy tűnik, hogy az oktatás az egyik legfontosabb pillérjenek az ifjúságpolitikának, és a stratégia végrehajtása során korábban nagyobb hangsúlyt is kapott, de a jelentésben más területeken is kihangsúlyozom ezt nem csupán a foglalkoztatás és az oktatás számít ifjúságpolitikának, hanem nagyon sok más terület is befolyásolja az ifjúságpolitikát. Ezért kezdtem el például beszélni a esélyegyenlőség különböző elemeiről, az állampolgárságot támogató kezdeményezésekről, az Európai Uniós értékek érvényesítéséről, amelyeket terjesztenünk kell az ifjúság körében. Illetve az iskolai zaklatásról is szólnunk kell. Én azt gondolom, hogy ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk, és mindig a fiatalokat egyre jobban érinti az a stressz helyzet, amelyet nem tudnak kezelni, arra nem tudnak felkészülni, ezért nekünk fiataloknak kell segítenünk abban, hogy ezeket a helyzeteket megoldják. És természetesen a kultúra mindenfajta erőszak, rasszizmus, radikalizálódás elleni védelem, a különbségek elutasítása elleni küzdelem eszközeként kell megjelenjen, és sokkal nagyobb hangsúlyt kell kapjon. Végezetül pedig a finanszírozás, az elején is említettem ezt már, hogy most beszélünk arról, most tárgyalunk arról, hogy mit és hogyan fogunk finanszírozni az elkövetkezendő években. Azt gondolom, hogy a programok, amelyek az ifjúságpolitikához kapcsolódnak, nem kell azokat megvédeni azért, mert önmagukért beszélnek az eredményeik, tehát mutatják nagyon jól, hogy mennyire fontosak. Az Erasmus, az Ifjúsági Garancia, a Polgárok Európája, a Kreatív Európa, mindezekhez a programokhoz kérünk finanszírozást, és most az Európai Szolidaritási Testület is szóba került, hogyha azt akarjuk, hogy ez a testület működjék, akkor nagyobb és több finanszírozásra van szüksége. Tehát ez lenne nagyon röviden az összefoglalásom. Nyilván eh, volt saját kezdeményezésű jelentésként ennek eh, mindenféle tartalmi korláta, ezért nem tudtam ennél többet írni, de természetesen várom a kollégák hozzájárulásait, és köszönöm. Vielen, vielen herzlichen Dank. Köszönöm, Eider. Nézzük meg az elnyék jelentéstevőket. Malinov úrral kezdjük, két percben kérem. Thank you. Köszönöm szépen. Először is gratulálni szeretnék kollégánknak a kiváló munkáért, amelyet már elvégzett, ez kiváló alapot teremt a jövőbeni munkánkhoz. És a problémák szervezéséhez is csak gratulálni tudok. Mindig jobb, hogyha ilyen megközelítést alkalmaz ez az ember, és ez előkészíti fejezetenként haladva a következő munkaszakaszt. Emlékeztető, ez az első értékelése az EU stratégiájának az elindulása óta. nagyon sok nehézséggel találtuk magunkat szemben a stratégia értékelése kapcsán, mert nem igazán vannak mutatószámok, és itt az előfeltevéseket osztjuk, illetve a jövőbeni viszonyítási keretekkel is egyetértünk. Több mérhető siker mutatót kell kidolgoznunk, meghatároznunk. Nagyon sokan szkeptikusan fogadták a stratégiának a bevezetését, emlékeztetnék erre, hiszen ahogy ezekről a különböző szakpolitikai témákról szólunk, például az oktatásról, a sportról, az egészségügyről, e, felmerül a kérdés, kell egyáltalában igaz, e, ifjúsági stratégia, illetve hogy lehet e, mindenek az eredményét értékelni. Pozitív a végkimenete, mert a, az ifjúsági szervezetek nagy nyilvánosságot kaptak, és nagyon fontos az értékelés során, hogy ne csak a gyakorlati eredményeket látjuk, amelyeket sajnos még nem kaptunk meg részletesen, nem állnak rendelkezésünkre, de az is egy pozitívum, hogy a résztvevők nagyon pozitívan értékelik, és az eddigiekben ez azt gondolom, hogy már is egy fontos eredmény. Aztán azzal is foglalkozni célszerű, hogy a konkrét ifjúsági kezdeményezések jelentik az egyik területet, illetve az több ágazatot és érintő kezdeményezések a másik. Nagyon nehéz megkülönböztetni a két dolgot egymástól. Egy konkrét javaslatot, illetve egy kérdést is szeretnék még feltenni, még egy fél percet kérnék. A gyermekgaranciára szeretnék rákérdezni. Szerepel ez itt elvi kifogásom van ellene, szerintem nem való az ifjúsági stratégiába az Európai Bizottságtól szeretném hallani az ezt alátámasztó érveket. Ezt a problémát szerettem volna kiemelni, illetve remélem, hogy megoldást is tudok rá kínálni. Nagyon sok fiatal nem fogadja el, hogy az aktív polgári részvétel őrá is vonatkozzon. Tehát ezt nem tekintik vívmánynak, inkább tehernek látják. Tehát ezen kellene változtatni. Hogy tudjuk motiválni a fiatalokat, akik úgy látják, hogy ez nem a jogaik és a szabadságok része, hanem egyfajta megterhelő társadalmi kötelezettség. Nem egyértelmű, hogy a fiatalok ezt lelkesen fogadnák. Elnézést. Nagyon köszönöm. Szigorú vagyok, mert azt hiszem, hogy mindenkinek ugyanannyi jogot kell biztosítani. Mártina, tessék. Ja, Köszönöm, és köszönöm a jelentéstevőnek is ezt a rendkívül konstruktív jelentést. Kifejezetten egyetértek azzal a kritikus alap hangvétellel, amelyet megütött, mert azt hiszem, hogy itt összevethetőségre van szükség a tagállami tapasztalókkal. amikor megnézzük az ifjúsági stratégia végrehajtását 2018-ig. Az elnök asszony már utalt erre, hogy volt egy átfogó meghallgatásunk ebben a témakörben, és ott a célok nem kötelező jellegét is felemlegették, noha pozitív egyedi tapasztalatok is bemutatásra kerültek. Aztán utalnék itt a tagállamok megszorítási politikájára, amely itt egyfajta felesleges makrogazdasági kondicionalitással kapcsolódik össze, és egyre több pénzügyi eszközzel akarjuk kiegészíteni itt a finanszírozást. A strukturális és kohézus alapok átalakítása károsítja a az ifjúsági képzési és kulturális politikát. Aztán a demokratikus párbeszédhez átfogó keretfeltételekre van szükség, valódi részvételi lehetőségekre, és egyetértek önnel, az önkéntes munkát erősíteni kell, és a digitális részvételi lehetőségeket. Negyed sorban a hátrányos helyzetű kisebbségeken kívül szerintem azt is el kell ismerni, hogy a migrációs és integrált a migráció és az integrációs készségek az európai társadalmakban egyre nagyobb szerepet játszanak majd. Aztán a szociális jogokat és önmeghatározást is üdvözlöm. Itt a fiatalok munkanélkülisége kapcsán merül ez fel, ez persze túlmegy az ifjúsági stratégián. Itt egységes mutatókra van szükség az ifjúsági stratégia felülvizsgálata szempontjából. Örülök, hogy ezeket az elképzeléseket a közös munkához kapcsolatom. Elnök, köszönöm. Helga Trüppel még nem tért vissza. Bild asszony, hogyha hozzá kíván szólni. Köszönöm, elnök asszony. Ezek a javasolt megoldások szerintem egy kicsit, hogy is mondjuk, a lekezelőek és nevetségesek. A fiatalok helyzete olyan, hogy a második világháború óta először veszélyezteti a az a helyzet őket, hogy a szüleiknél rosszabb színvonalon élnek, és az Európai Szolidaritási Testület ezen nem segít, semmiféle hasznos információval eh, nem szolgál ez számukra, és elvágja őket a munka világától. Egy ördögi körben vesznek részt, nem tudnak állást találni, és közben a papa-mama környezetben kell, hogy éljenek. És ez már Franciaországban 30 éven probléma, és csak forog körbe és körbe. És aztán az önkéntes munka, a gyakornokság nem javítja a helyzetet. Az öreg fiatalok 40 éves korukig is otthon maradnak. Nem tudnak lakáshoz jutni, családot alapítani. Egy konkrét példát is mondok. Amikor én fiatal voltam, akkor a gyakorlati képzésre helyeztem a hangsúlyt. Ez szerintem igen lényeges. És a Kulturális Szakbizottság munkájában is fontos szerepet kellene, hogy kapjon. A tagállamok közötti különbségeket kellene elemezni, illetve a fiataloknak a képzését, oktatását, olyan irányba alakítani, hogy a szüleik, nagyszüleik lehetőségeivel ők is rendelkezzenek, és a gyermekeiknek tudjanak valamit kínálni. szabad esésben van a gyermekvállalási hajlandóság Európában, és közben a migrációt támogatják, de a körükben is ugyanazok a munkavállalási problémák, mint nálunk ne szórjuk ki a fiatalok szemét morzsákkal, mert ez csak csalódottá teszi őket. Köszönöm szépen. Körülnézek, a bizottság felé tekintek, hozzá kívánok szólni a bizottság képviselője. Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőknek, hogy megosztották velünk véleményüket. Először is szeretném üdvözölni azt a tényt, hogy a parlament megtartja, sort kerített erre a vitára, és hogy egy ülés keretében a fiatalok jövőjével foglalkozik. Természetesen egyetértünk abban, hogy ez nagyon fontos és nagyon időszerű, ugyanis ahogyan tudják, jelenleg gondolkozunk az ifjúsági stratégia megújításán, és ebben az összefüggésben, illetve az MFF jövőjével kapcsolatos viták keretében is nagyon fontos téma ez a mi számunkra. Nagymértékben egyetértek azzal, hogy milyen fontos témák kerültek napirendre, mint például a fiatalok demokratikus szerepvállalása és bevonása a döntéshozatali folyamatba, a civil társadalomban való részvétel, illetve megvizsgálni azokat a témákat, amelyek fontosak és aggasztóak számukra, mint például a munkanélküliség. Szerettem volna azt kihangsúlyozni, hogy jelenleg, és elhangzott egy megjegyzés a különböző mutatókkal kapcsolatban, amelyek a stratégia alapját jelentik. Jelenleg dolgozunk az ifjúsági jelentésen, ami tartalm, amit a az ifjúsági stratégia megújítására irányuló javaslatunkkal együtt fogjuk majd beterjeszteni a tavasz során. Ugyanakkor vizsgálni fogjuk azt is, hogy hogyan működik a stratégia, és ebben a tagállamok lesznek segítségünkre. Maguk a tagállamok is az interneten már közétették saját jelentésüket. Ez nagyon jó benyomást ad arról, hogy a stratégia végrehajtása során a tagállamok milyen tapasztalatokra tettek szert. Tavaly nyáron egy értékelés eredményeit kaptuk meg. Most részletesen nem akarok ezekről a megállapításokról feltétlenül szólni, de szeretném elmondani, hogy néhány nagyon konkrét intézkedés ről esett szó, és szintén a tavalyi év során a hallgatás, illetve az odafigyelés évét jelentettük be, ugyanis az érdekelt felek elvárásaira kívánunk ezzel odafigyelni, és elég sok időt töltöttünk azzal, hogy tavaly különösen a májusi ifjúsági konferencián foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, és ezeknek az eredményeit is nagyon szívesen megosztom önökkel. Emlékeztetnék továbbá arra, hogy az ifjúsági fórum és az ifjúsági képviselők úgy döntöttek, hogy strukturált párbeszédet folytatnak a döntéshozókkal az ifjúsági stratégia jövőjével kapcsolatban, zajlanak a viták, és egészen biztos vagyok benne, hogy ehhez a vitához is gyümölcsöző hozzájárulást jelenthet majd. Tehát nagyon sok minden történik, nagyon sok olyan bizonyíték, vélemény van, ami hasznos lehet azzal kapcsolatban, hogy megvizsgáljuk a stratégia milyen eredményeket ért el eddig, és milyen jövője lesz. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm. Szilvia Costa, kérem, röviden. Szilvia Koszta. Elnézést, talán nem volt világos, hogy szót kértem, de először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, mert szerintem ez a beállítás, ez teljes mértékben támogatásra méltó. Ez a stratégia, ahogyan a bizottság is elmondta, itt a 2017-es konferencia között vagyunk az ifjúsági politikák ösztönzések kapcsán, illetve az itt elhangzottak között és az új perspektíva között a megújult ifjúsági stratégia vonatkozásában. Nagyon nagy fontosságú ez az anyag, mert egy nagyon fontos időszakban születik, egy több éves terv előtt. Az első dolog, Szerintem a fiatalok szervezkedését, szervezett képzését kell nagyon ösztönözni helyi, regionális, tagállami, európai szinten egyenragú felek részvételével. Aztán második dolog szintén nagyon fontos, ez a kérés, az a fiatalok koordinációs csoportot kérnek, intézményközi csoportot, amely a bizottságon túl, a struktúrás párbeszéd keretein túl el tudja mélyíteni ezt a globális szempontot, ágazatfeletti szempontot ezen szakpolitikában, és egy valódi platformot is kérnek, ex ante, ex post értékelési kritériumokkal, Ausztria már kísérletezik ezzel, hogy ezen politikák hatásait megvizsgálják. A harmadik dolog, nagyon fontos kérdés itt, amely a munka kérdéseit illeti, ugyanakkor a hatáskörök és erős utalások, ugye az iskola elhagyás, az iskolában nem járók, nem dolgozók rétegeire vonatkozóan, ez egy nagyon jelentős téma. Itt a hatáskörök megosztása, amely talán túlment az előrejelzéseken a munka, a képzés, oktatás között. Itt ez a lánc egyre integráltabb jellegű, és közösen kell vizsgálnunk ezeket a szempontokat, és folyamatosnak kell tekintenünk ezt az oktatási folyamatot és a szociális inkluzió folyamatát. Ugye a Göteborgi csúcson elhangzott, hogy az oktatás az előfeltétele mindennek, és aztán bevándorlókkal is foglalkozni kell. Az EGSB-ben egy fontos kutatást végeztek, illetve mutattak be, a külföldiek nehézségeit, a menekültek, bevándorlók nehézségeit, illetően a szociális beilleszkedést területén. Köszönöm szépen. Eider, még egyszer mondja az elnök, próbáld meg három percben lezárni. Köszönöm szépen, valóban nagyon röviden fogok szólni, ugyanis Szilvia pont ezt elmondta tulajdonképpen hozzászólása vége felé, amit el akartam mondani, hogy nem lehet életkorok szerinti szektorokra felosztani az ifjúságpolitikát ezért nagyon érdekesnek eh, tartottam azt, hogy eh, egy kísérleti projekt szakaszban ez lehet az egyik alapja annak, hogy az ifjúságpolitika jó kiinduló alappal rendelkezzen. Maliszov úr nagyon érdekes észrevétel élt, és az tény, hogy az ifjus, ifjúság egy része úgy érzi, hogy részt is vesz a társadalomban, a civil társadalomban, ahogyan Szilvia is említette, és ennek a szektornak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ezt folytassa. Azonban van tény, hogy van az ifjúságnak egy olyan része, amely nem érzi ennek szükségességét. El kell érnünk, azt, hogy az ifjúságot, de tulajdonképpen bármilyen más életkorra is levetíthetjük ezt. Tehát, hogy az emberek érezzék úgy, hogy részt kell venniük a döntésekben és az európai tudatosság növelésében mert az ifjúság egy része nem feltétlenül azt érzi, hogy ki van rekesztve, hanem inkább nem érzi annak szükségességét, hogy hozzájáruljon. Szép nyugodtan éli a saját életét, és nem szeretne részt venni a folyamatokban. Tehát pontosan erre a részre kell összpontosítanunk. Köszönöm az észrevételeket, nagyon várom a módosítási javaslatokat a különböző frakcióktól. Egy pontosítással élnék, a jelentés egyik első részében elmondtam, hogy mennyire fontos, hogy a civil társadalom résztvevőivel együttműködjünk. Én magam is egyébként elvégeztem a feladatomat. A ifjúsági szervezetekkel magam is találkoztam, és találkozni is fogok, és a javaslataikat igyekeztem beépíteni ebbe a jelentésbe és még egyszer szeretném ezúton is megköszönni nekik hozzájárulásukat. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Nagyon köszönöm. Sok sikert kívánok a további munkához. Ehhez az igencsak fontos jelentésen, mert ez jövőben mutató, és utalásokat tartalmaz arra, hogy hogyan is képzeljük el az Európai Unió jövőbeli ifjúsági stratégiáját. A módosítók benyújtásának határideje március 2 a 11 óra, a szavazásra pedig a szakbizottságunkban április 25-én kerül sor, remélhetőleg aztán májusban a plenárisra kerül a jelentés. Nagyon köszönöm ideig a munkát, és most pedig egy további véleményt fogunk megvizsgálni most, egy saját kezdeményezésű jelentéshez. Itt az Európai Bizottság hetedik jelentéséről van szó, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítése az Európai Unióban címmel. Mindenek előtt a középtávú pénzügyi tervezés a itt. Jelentéstevünk Diakonú kolléga, akinek most meg is adom a szót. Diakonú úr, öni a szó. Mulțumesc, doamna președintă. Sunt liniștit pentru că... Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Ennek a vitának a végén valószínűleg a, elhangzik majd a varázsszó, hogy ebédszünetet tartunk. Most előre bocsátanám azt a kérdést az Európai Bizottság felé, hogy a kultúrás örökség finanszírozásával mi lesz az utóbbi, illetve mi történt az utóbbi két költségvetési ciklusban. E, a vélemény összeállítása után kapta meg a bizottság válaszát erre a kérdésre, úgyhogy utólag fogom majd beépíteni a szövegbe ezt a 11 milliárd euróról szóló információt. Ez egy elég komoly összeg, és ennél fontosabb, hogy mire költötték el azt a pénzt. Nagyon sok jó gyakorlati példát, végig gondolt beruházást, illetve befektetést eh, láthatunk az európai alapok felhasználása eh, kapcsán, és ezek fejlesztették az európai régiókat. Sajnos rossz példákkal is találkozunk, katasztrofális hatásokkal járó tévedésekkel. Például rosszul állítottak helyre bizonyos műemlékeket, illetve romosak maradtak. Ami a kulturális örökség évét illeti, ki kell értékelnünk, hogy a projekt egésze során eszközölt kiadások, illetve beruházások, azok milyen hatékonyan kerültek felhasználásra, és a tagállamoktól a közép- és hosszú távú elemzéseket is be kell kérni. A cél persze, hogy hosszabb távon, nagyobb területen gyakoroljanak hatást ezek a beruházások, és az utóbbi év tanulmányai a gazdaságra gyakorolt hatás kapcsán azt mutatják, hogy itt nem karitatív beruházásokról van szó, hanem valódi növekedéshez vezetnek az idegenforgalomban, a kereskedelemben, illetve az egész ellátási láncban. Tehát a külső hatások megjelennek. Számomra rendkívül meglepő volt, hogy az Európai Bizottság a hetedik jelentésében meg sem említi a kultúra szót, és az általam említett szempontok remélem, hogy a következő jelentésben már legalább bekerülnek. Számítok a támogatásokra, hogy az oktatás és a kultúra ne kerüljön háttérbe a kohéziós politika terén. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Diakonú úr. Kezdjük meg most a vitát az elnyékjelentéstevőkkel. Bogdan Venta, két percben következik, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek a jelentéstevővel, amikor azt mondja, hogy a kultúra, oktatás, fiatal sport nagyon erőtes potenciált képviselnek, amikor európai hozzáadott értékteremtésről beszélünk de a gazdasági növekedés szempontjából is az EU-ban, akár a kohéziós politika keretében. Szerintem ki kellene emelni ezen ágazat finanszírozási lehetőségeit. Ugye szinergiát létrehoz a más eszközökkel, mint az Európai Szociális Alap, a Regionális Fejlesztési Alap, vagy akár a fiatalok munk- foglalkoztatására irányuló kezdeményezés. Frakcióm számára nagyon fontos a kulturális ipar bevonása is a kohéziós alap kedvezményezetjei közé itt nagyon sok klaszter képződött, sok e- regionális együttműködési forma jött létre a kulturális kreatív területen, és ezek az ágazatok nagyon innovatív vállalatok által domináltak, és kutatási innovációs programokban is részt vesznek. Ugyanakkor hiányoznak az adatok a finanszírozások típusára, mennyiségére vonatkozóan ezen tevékenységek esetében nem minden tevékenység előtt nyitottak a finanszírozási lehetőségek, meg kellene nyitni több lehetőséget is előttük. Ez a politikánk egyik prioritása kell, hogy legyen a strukturális beruházási alap esetében is. A jelentéstevő ugye 11 milliárdos összegre utalt a második bekezdésében ennek az anyagnak, milyen ö, ö, irányt vennének ezek a finanszírozások, milyen finanszírozási eszközökről beszélhetünk ezen összekapcsán. Árnyék jelentéstevőként persze módosítókat fogok majd benyújtani ehhez a véleményhez, amelyek a felszólásomnak megfelelnek, és persze nagyon szívesen együttműködök a vélemény megalkotójával. Elnök, köszönöm szépen, Szilvia Koszta. Köszönöm a vélemény megalkotójának. Nagyon fontos találkozóink voltak az elnyékjelentéstevők részvételével. Meggyőz ez az anyag, itt talán ki kellene egészíteni, hogy a hetedik jelentésben, az Európai Bizottság jelentésében nincs egyetlen utalás sem a kultúrára. Hát szerintem itt a regi szakbizottsága be kell avatkoznunk, és talán jó lenne, ha meghallgatnánk a Digi Regit a bizottság részéről, mert itt mindenféleképpen gyorsan meg kell mozdulnunk. Aztán a második dolog a következő tervezési időszakban specifikus tématerületekre van szükség, kultúra, oktatás, ezek. A korábbi ciklusból tudják, hogy mennyit dolgoztunk ezen, és a ö, környezeti erőforrások szó után került be csak a múlt ciklusban a kultúra. A harmadik dolog, fontos, hogy kiemeljük az urbánus, vagy akár vidéki dimenziót a kultúra és tevékenységek esetében. Ne beszéljünk tehát általánosságban. A kreatív és iparágak is fontosak, ugyanakkor az új ismeretek, új tudásanyagba való beruházás nagyon fontos, amelyek például a kulturális örökség megőrzéséhez kapcsolódnak. Nincsenek mutatók, ez nagyon helyes megállapodás, mert megállapítás, már régóta kérjük ezt. A regionális és kohéziós politikák kihatásait ezek segítségével lehetne vizsgálni a kultúrára. Ez egy nagyon nagy hiányosság a szakbizottságunk talán segíthetne a standardek, a minőségi standardek meghatározásában, vagy a kulturális örökség kezelését illető standardek meghatározásában, ahogy ez megjelenik az anyagban is. Aztán fontos az, hogy megemlítsük, hogy a digitális a szélessávú internet, ultraszélessávú internet kialakítására vonatkozóan, vagy az infrastruktúrába való beruházások, azok a kulturális intézményekre, múzeumokra, stb. is kell, hogy vonatkozzanak meg az energiahatékonyságra vonatkozó beruházások, mert ezek nem nagyon jelennek meg ezen fontos infrastruktúrális beruházások között, amelyeket a kohéziós szabályzat alapján finanszíroznak. Elnök, köszönöm szépen. Stevens képviselő. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, és néhány megjegyzésem lenne. Először is azt gondolom, hogy a négyes pont különösen fontos, az, hogy a kultúrára és az oktatásra egyértelműen utal. Nagyon tudjuk, hogy a kohézió mennyire fontos a gazdasági fejlődésben és a munkahelyteremtésben, és fel kell ismernünk a kultúra és az oktatás szerepét. Nem lehet elégszer ismételni, hogy a személyes fejlődéshez, az identitáshoz, a gazdasághoz való hozzájáruláshoz és a befogadóbb társadalmak kiépítéséhez különösen fontos, ezért nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezt figyelmen kívül hagyjuk. Ezért a kultúrának és az oktatásnak a hozzájárulását el kell ismernünk, és azt mérnünk kell tudnunk a, a köve, jövőbeli, ahhoz, hogy a jövőbeli projektek hatékonyak legyenek. Köszönöm. Köszönöm. Kérdésem, hogy a bizottság hozzá kíván -e szólni. Bitte. Tessék. Thanks a lot. Yes. Um... Köszönöm szépen. Igen. Köszönöm szépen az érdekes hozzászólást, amely valóban segíti a következő jelentés elkészítését. Először is szeretném elismerni, hogy a kultúra kezelése a jelentés készítése gyakorlatunkban még valóban fejleszthető, és a kohéziós jelentés, amelyről ma szó van, valóban egy olyan dokumentum, amely egy pillanat felvételt kellene, hogy adjon a régiók fejlettségéről úgy általában. Tehát nem kifejezetten feladata arról tájékoztatni, hogy a kohéziós politika milyen finanszírozási vagy beavatkozási tevékenységeket végzett. Az értékelési jelentések feladata ez, és ott a kohéziós politika kulturális vonatkozását is részletesebben elemezzük. Ez persze hát nem igazán mentség. Kétségtelen, hogy az oktatás egy kicsit el van hanyagolva, az kultúra elhanyagolt, az oktatás jobban előtérben van. Tehát fontos a régiók fejlettsége szempontjából ugyanis, és hogyha elolvasták a jelentést, biztos vagyok benne, hogy ezt megtették, rengeteg információt találnak, amely valóban képet ad az oktatási szempontból a régiók fejlettségéről. A kultúra elemzése, főleg adathiány miatt nehéz. És hogyha több regionális adatunk lenne a kultúra területéről, akkor biztos, hogy az ilyen típusú jelentésben is részletesebben be tudnánk erről számolni. Úgyhogy biztos, hogy a szinergiánk hasznosítható ezen a téren még a továbbiakban, hogy több adathoz jussunk. Ez valóban kulcsfontosságú a következő e, ilyen típusú jelentés kidolgozása során. Köszönöm. Köszönöm Köszönöm ezt a magyarázatot is, de ha nincsenek adataink, akkor talán a tagállamokat kell felszólítanunk az adatszolgáltatásra, és akkor megvizsgálhatjuk ezeket. Talán ez lenne az első lépés a helyes irányba, hogyha többet szeretnénk erről tudni. Diakon úr, zárszóként tessék. Danke. Uh, Köszönöm szépen. Vente úrnak mondanám, hogy ez a 11 milliárd a 2020-ig tartó költségvetési ciklusban. Nos, ezzel kapcsolatban még a minisztériumtól és a bizottságtól várjuk a válaszokat. Ezt el fogom önnek írásban küldeni. Kosta asszonyhoz fordulok most, illetve a bizottsághoz. Nagyon sok vitát folytattunk a bizottsági képviselőkkel kérdéseket teszünk fel, ahol csak tudunk, és az egyik legmegdöbbentőbb válasz az volt a bizottság részéről, hogy azt említette a bizottság az elején, hogy ott volt a kultúra, aztán megfeledkeztek róla, és azt gondolták, hogy senki nem fogja ezt észrevenni. Hát lehet, hogy ez véletlenül történt, ugyanis a bizottság részéről ma hallott válasz azért több segítséget jelent számunkra a jövő szempontjából. Amit igazán fontosnak tartok, az az, hogy mindannyiunknak erőfeszítéseket kell tennünk itt a Kulturális Szakbizottságban. De mindannyiunknak a kultúrát az oktatás részeként kell tekintenünk, máshogy nem tehetjük, máshogy nem láthatjuk ezt, és kulcsfontosságúnak tartom, hogy ez a terület, a kultúra és az oktatás területe együttműködjön egymással, és így kell ennek a nyilvános diskurzusban megjelennie a szakpolitikákban, ne csak üres kifejezés legyen, hanem alapvető fontosságú aspektus. Az egyik legfontosabb aspektus a fejlődés motorja, az Európai Unióval, az európai konstrukcióval kapcsolatos tudatosság motorja. Talán vannak más területek is, amelyek számokat is tudnak felmutatni, de a kultúra nélkül nincs semmink. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm, Diakon úr. A módosítók benyújtásának határideje február 27-14 óra, március 20-án szavazunk az anyagról, és Önnek is nagyon sok sikert kívánok a további munkához ezen a véleménytervezeten. Most pedig áttérünk a ma délelőtti ülésünk utolsó napi rendi pontjára. Ez egy zárt ülés keretében zajló téma tárgyalása, ezért kérem, hogy azok, akik nem tagjai az Európai Parlamentnek, vagy nem dolgoznak az Európai Parlamentben, hagyják el az üléstermet, mégpedig a lehető leghamarabb, és csendben tegyék ezt.